módosítók nem szavazásra bocsáthatóak. Úgyhogy csatlakoznék a javaslatot, szeretném ezt a listát hónap látni. Elnök, önnek is van a szlók, a parlament szolgálatai kötelességük szerint el fogják ezt eh, készíteni. Ez egy vadonatúj lista, két órával ezelőtt eh, állt össze, a parlament szolgálatai készítették el, és azonnal az önök rendelkezésre bocsátom. Most pedig

Nos, az Alkotmányügyi Szakbizottság már tett javaslatot az eljárási szabályzat módosítására, saját kezdeményezésre is, képviselőket csoportjának kérésére is, tehet ajánlásokat, javaslatokat. Egy nagy mértékű reform esetében, ami most a parlamenttel történik, szerintem nem probléma, hogyha nem csak a Lisszaboni szerződéshez kötődő reformokat hajtunk végre. Az eljárási szabályzat a Lisszaboni szerződés szellemét kell, hogy átvegye. Adott esetben másról is lehet benne szó.

demokrataként állok itt, ön előtt, ön előtt, akinek szintén demokratikus felhatalmazása van, és éppen úgy demokratikusan került megválasztásra ebbe a parlamentbe. Egy olyan országból, olyan régióból jövök az Egyesült Királyságban, ahol a demokráciára törekvőket komoly hátrányok ért tették. Én éppen ezért ragaszkodom a demokratikus értékek védelméhez. Demokratikus eh, képviselőként, megválasztottként eh, én sérelmesek tartom, hogy kizártak a koordinátori ülésekről, az elnökök értekezletén sem hallhattuk a hangunkat, és nagy örömmel hallom ugyan, hogy eh, ezeket a nyitott kérdéseket igyekszik megoldani. Minden esetre szeretném szorgalmazni, hogy ezeket a kérdéseket eh, minél előbb eh, zárjuk le, ugyanis rendkívül fontos, hogy a parlament demokratikus felhatalmazását tiszteletben tartsuk. És eh, kérem az elnök urat, hogy találkozzon a függetlenek, független képviselők csoportjával is, akik szintén demokraták. Elmar Brock úr. Elnök úr, tisztelt Martin kollega, gratulálok mindahhoz, aminek egyébként is szerepelni kellett ebben a jelentésben. A Lisszaboni szerződéssel az Európai Parlament egy teljes értékű demokratikus parlamenté fog válni és ez az áttekinthetőséget is érinteni fogja a szakbizottságok, illetve a frakciók munkáját is. Ugyanakkor viszont láttam, hogy a döntések nagy része a büróban az, az elnökök érdekezletén fog megszületni, és ami a nemzeti parlamentekkel való együttműködést illeti. Itt vannak bizonyos jelek, hogy ez elsősorban bürokratikus lesz. A szakbizottsági elnökök nem képviseltetik majd magukat ebben az együttműködésben, mert elnök helyettesi szinten valósul majd meg a képviselet. Ami pedig a plenáris döntését illeti hogy a parlamenti szolgálatok vagy más eh, testletek eh, bírnak a hatáskörrel, ezt is el kell döntenünk. Ugyanakkor viszont attól is tartok, hogy a képviselőknek eh, olyan döntéseket kell meghozniuk, amiben nem feltétlenül illetékesek, illetve nekik kell majd a felelősséget engelneri vállalni. Tehát az az érzésem, hogy e, e, itt a birodalom majd visszavág. Köszönöm szépen. Goltieri úr, egy perc, másfél percben. Köszönöm, elnök úr. A Martin jelentés elfogadásával az Európai Parlament a Lisszaboni szerződéshez igazítja az eljárási szabályzatát. Egy fontos szöveget fogadunk el, amely fontos újításokat foganatosít, erősíti a parlament szerepét, ugye a Lisszaboni szerződés a költségvetés szempontjából, és ehhez alkalmazkodnunk kell. kezdeményező szerepe is lesz a parlamentnek, a nemzeti parlamentek szerepe is változik, nagyobb felelősséget kapnak, és a demokratikus legitimáció pilléreit képezik majd az európai integrációban pozitívum, hogy az elnök döntése alapján azokat a módosítókat félretesszük, amelyek nem közvetlenül kötődnek a Lisszaboni szerződéshez, hiszen bőven van időnk arra, hogy észszerűbben, szisztematikusabban vitassuk meg a további módosításokat, reformokat, hogyha az Alkotmányügyi Szakbizottság döntéséhez képest bizonyos módosítókat még félretettünk, az is hasznos. Ugyanakkor vannak olyan kérdések, amelyek felvetődnek például a megfigyelőknek, olyanoknak kell lenni, akiket éppen hogy nem választottak be az Európai Parlamentbe. Köszönöm szépen. Paolo Rangel képviselőnek adom meg a szót 1 perc 30 másodpercben. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném azzal kezdeni, hogy Mártonos Kurvatúrátnak gratulálok, mint jelentéstevőknek. A néppárt képviselőjeként jelezni szerettem volna, hogy mi is a legfőbb kérdés a mi szempontunkból, és amiről ma este nem beszéltünk még, ez a nemzeti tagállami parlamentek kérdése. Nyilvánvaló, hogy a Lisszaboni szerződésből származik az Európai Parlament mandátuma, azonban ez összefügg nagyon is a tagállami parlamentek felhatalmazásaival, munkájával. Ez a javaslat egy kettős demokratikus legitimációt hoz létre, megerősíti a demokráciát, Először is az Európai Parlament saját mechanizmusaiból eredő módon, ellenőrző és jogalkotó szerepére utalok itt, másrészt pedig a tagállami parlamentum, parlamentek eh, bevonása révén. Tehát teljes mértékben egyetértek a javaslatokkal, nem értek ezzel egyet azonban azzal a képviselővel, aki azt mondja, hogy a tagállamokkal való kapcsolattartás mechanizmusainak kérdését egyelőre félre kellett volna tennünk. Nem hiszem, hogy ez jó megoldás lenne. És ami Szájer és Brok urak javaslatait illeti a kozákkal kapcsolatban, egyetértek, és érzek azzal is, amit Brok és mások elmondtak. A parlament és a kép, parlamenti képviselők saját fokozott szerepével kapcsolatban. Mauro úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Igazi komoly átalakulás zajlik most az európai intézményeknél. Átalakulnak a politikai realitások, egészen más jelleggel fog működni a parlament is ki kell használni azokat az óriási lehetőségeket, amelyeket a Lisszaboni szerződés nyújt. Ugyanis ettől fog függni az egész európai gépezet működése. Úgy gondolom, hogy alapvetően az a tét, hogy a szövetségi elem és a szubszidiáris elem ha paradoxnak tűnik is, de egyszerre kell, hogy megerősödjenek. Ez döntő jelentőségű az unió jövője szempontjából. Az állampolgára is gondolnunk kell közben, az egész politikai eljárásnak, ugyanis ő a lényege és a célja. Európa az embereket, a családokat kell, hogy a politikai középpontjába állítsa és a szubszidiaritás előnyeit ki kell, hogy tudják használni az állampolgárok, hogy az európai döntéseket jól fogadhassák ellenőrzési rendszerre van szükség, ami a jogalkotási javaslatok igazi kontrollját teszi lehetővé a parlament számára, és a szubszidiaritás igazi megvalósítását az intézményekkel, hogy örködjenek e felett. Mendez de Vigo úr, tessék. Köszönöm, elnök úr szeretnék visszatérni arra, hogy mennyire fogadhatunk be módosító indítványokat a szavazásra. Az 53-as módosító indítvány kapcsán meghallgattam Kazini úr, az jogi Bizottság elnökének szavait. A Lisszaboni szerződés, illetve a különböző szolgálatok kapcsán természetesen a parlament eh, szuverén módon eldöntheti, hogy eh, milyen módosítókat fogad be. Éppen ezért, eh, elnök úr, azt kérném, hogy a szabályzat szerint, az eljárás szabályzat szerint körültekintően alkalmazza az ebből fakadó jogait. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a jelentéstevőnek, Mártin úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm minden képviselőtársamnak a hozzászólását, mert ez a Vigo úrra, úrnak válaszol. Az elnök úr nagyon bölcs ezekben az ügyekben. Azok a módosítók, amiknek semmi köze Lisszabonhoz, a Lisszaboni szerződéshez, számomra sok elfogadható ezek közül. És tudom, hogy vannak olyan ügyek, amikről a szavazást megelőzően még őszinte és szélesebb körű vitát kellene folytatni. De senki nem akadályozza meg azt, hogy a büró esetleges jogai csorbuljanak. Tehát ezeket a kérdéseket kell a jövőben majd megvitatni ebben a házban. Más módosító indítványok, ami a nemzeti parlamentek szerepét illeti, nem szorosan kapcsolódnak a Lisszaboni szerződéshez, és Medez úrnak igaza van abban, hogy ugyanakkor ezek is összefüggnek a Lisszaboni szerződés miatti módosítással, illetve kiigazítással. Tehát ezek szavazásra bocsáthatók, jól lehet nem kifejezetten és közvetlenül a Lisszaboni szerződés hatályba lépéséhez kapcsolódnak. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, akkor most lezárjuk a vitát. És lezárjuk a mai ülést is.